eine... Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, tisztelt szakértők és egyéb hölgyek, urak, akik itt vannak a teremben. Mindenkit szeretettel köszöntök a meghallgatásunk alkalmával az Európai Szabadalmi Csomag végrehajtása témájában. És a három megjelent előadónkat külön köszöntöm. Pierre Delzó urat, aki főigazgató helyettes, a Dizsi Mártól, de Brüll urat, a kiválasztó bizottságnak a vezetője Frölinger asszonyt az Európai Szabadalmi Hivataltól, Van Boykering urat, aki az előkészítő bizottság elnöke a Szabadalmi Bíróságtól, aztán Kártyer urat, illetve Tilman urakat, akik a szakbizottság tagjai, akik ugye az előkészítő munkát végzik a, az eljárási rendet, illetően utolsóként pedig Sir urat a Business Europe-tól. Azt javaslom, hogy kezdjük mindjárt, és Kelzó urat kérem, hogy eh, a Digi piactól az aktuális trendekről számoljon be, és aztán pedig folytatni fogjuk a napi rendünknek megfelelően. Parancsoljon, Delzó úr. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a bizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást ebben a témában, amely nagyon fontos, és nagyon fontos a belső piac megteremtése, építése, fejlesztése szempontjából is. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak és az előadónak a kiváló munkáért, amely jó kompromisszumot eredményezett, amelyet tavaly télen sikerült elfogadni. Most előttünk egy kompromisszum fekszik, mindenki ismeri a nehézségeket. Ez a kompromisszum most már valóságá válik, és lehetőségé az európai vállalkozások számára. Ehhez a tagállamoknak ratifikálniuk kell a szöveget, amelyet elfogadtak a szabadalmi csomaggal kapcsolatban. Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország ratifikálta a szöveget. Ausztri, illetve ezek az országok nem egyedül Ausztria ratifikálta, más országok, mint Franciaország és Belgium már előre haladtak a kérdésben, más országok számára több időre lesz szükség. Az Egyesült Királyság 2014 előtt biztosan nem ratifikálja, Írországban referendumra lesz szükség, Dániában is valószínűleg referendumra, népszavazásra lesz szükség, amely lassítja a végrehajtás folyamatát. Az első európai szabadalom ö, talán meg lesz az európai parlamenti választások előtt. De a dinamikát meg kell tartani, nyomást fenn kell tartani, hogy a ratifikációs folyamat folytatódjon a tagállamokban. A másik fontos nehézség, meg kell teremteni a megfelelő környezetet az európai szabadalom számára. Először létre kell hozni az egységes jogi környezetet. Az előkészítő bizottság, amelyeket a tagállamok, amelyet a tagállamok hoztak létre, és amely ezzel foglalkozik. Ennek a bizottságnak az elnöke részletesen tájékoztat bennünket majd arról, hogy mi, hogyan áll ez a munka. A másik fontos aspektus, a jövendő egységes szabadalmak kibocsátásának, kiadásának folyamatát, adminisztrációját ki kell dolgozni, el kell fogadni a végrehajtási rendeletet, ugyanakkor meg kell határoznia az illetéket is. Ezzel kapcsolatban is a tárgyalásokat 2014 végéig be kell fejezni. Jérôme de Brühl, ennek a bizottságnak az elnöke elmondja, hogy véleményünk szerint nagyon fontos megfelelő egyensúlyt találni, aközött, hogy fenntartható és vonzó is legyen egyszerre a rendszer. Mi a bizottság feladata ebben? Természetesen a ö, bizottságnak nem az a felelőssége, mint a tagállamoké, de figyelemmel kell kísérnie a folyamatokat, és részt kell vennie a tárgyalásokban. Ugyanakkor oda kell figyelni arra, hogy a parlamentben, tanácsban meghozott döntések ne legyenek ellentétesek a szerződések szövegével. Múlt júliusban a Brüsszel egy rendeletet, rendelet módosításáról szó volt. Tudjuk, hogy ez fontos az európai szabvány hatályba lépéséhez. Év végére reméljük, hogy megállapodás születik a parlament és a tanács között ebben a fontos kérdésben. El kell mondanom ugyanakkor, hogy van néhány jogi kérdés, amely nem tartozik az előkészítő és a korlátozott bizottság hatáskörébe. Hadd mondjak egy konkrét példát. A jövendő egységes szabadalom és a kiegészítő védelmi igazolás kérdése. A bizottság ezért egy kiegészítő fórumot hozott létre, ezt kapcsolattartó bizottságnak neveztük el, október 14-én ez összeült, és itt minden kérdésre szok, sor került, amely nem tartozik az előkészítő bizottság hatáskörébe a bizottságnak ezen kívül meg kell állapodni az Európai Szabadalmi Hivatallal. Egy adminisztratív jellegű megállapodásra van szükség a rendszer működtetéséhez. Reméljük, hogy ez a munka is gyorsan fog haladni. Következtetésképpen hadd mondjam el, hogy alapvetően két nehézséget kell megoldanunk az európai szabadalommal kapcsolatban. Először a koherenciát, a vonzóságot és a pénzügyi fenntarthatóságot kell összehangolni a rendszerben. Az egységes szabadalom ára, költsége nagyon fontos lesz a jövendő felhasználók szempontjából. Természetesen nem hasonlítható egy jelenlegi szabadalom árához. Vonzónak kell lennie ennek az árnak, ugyanakkor fenntarthatónak kell lennie a tagállamok és a szabadalmi hivatal számára tehát a, költ, a költség nagyon fontos. A második nehézség Fontos, hogy az új rendszer garantálja a megbízhatóságot és a jogi biztonságot a felhasználók számára. A biztonság alapvető fontosságú, és biztosnak kell lennünk abban, hogy a felhasználóknak, a feltalálóknak megfelelő bizalmuk lehet a minőségében, a szabadalom minőségében és az ezzel kapcsolatos bírósági döntésekben. El kell kerülni az úgynevezett forum shoppingot és az eljárással való visszaélést. Biztosak vagyunk abban, hogy a tagállamok oda fognak figyelni ezekre a minőségi kérdésekre. Tehát ez a két fő kérdés, nehézség, és a jövendőben oda kell figyelni arra, hogy ezeken a területeken a jövendő felhasználók elvárásainak meg tudjunk felelni. A 2014-es választásokra talán nem lesz európai szabadalom, de remélem, hogy a következő parlamentben már igen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jérôme de Breu lesz a következő felszólaló, ő a kiválasztó bizottságnak az elnöke. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy lehetőséget kapunk arról, hogy a Júri Szakbizottság előtt beszámolhatunk, amelynek nagyon fontos szerepe volt a csomag megalkotásában. Először is a jogi keretre szeretnék utalni, aztán fogok szólni általánosságban arról, hogy az implementáció hol tart, tehát a végrehajtás, maga a kiválasztási bizottság hogyan jön létre, mi a munkája, és azzal fogom kezdeni, hogy elmondjam, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal adja meg a szabadalmat, effect in the participating member states by virtue of the EU Regulation 1257. A 1275-ös rendelet alapján végzi a munkáját. Két fontos jogi eszköz van a birtokunkban, a rendelet és az irányelv a második, másik, másik oldalon. Az Európai szab, szabadalmat gyakorlatilag az Európai Szabványügyi Bíróság fogja megítélni. A hivatal nyilván administratív munkát is végez, és a vonatkozó rendeletek, vonatkozó cikkelyek azt is kimondják, hogy kiválasztási bizottságot is fel kell állítani. Ezen kiválasztási bizottság gyakorlatilag minden tagállam számára biztosítja azt, hogy az irányításban részt vehessen, illetve ellenőrző szerepet is vállalhasson. Ugyanakkor az éves díjaknak a mértékét is meg kell határozni, amelyet a 25 résztvevő tagállamnak viselnie kell. Ebben a keretben a 25 részvevő tagállam létrehozott 2013 márciusában egy kiválasztási bizottságot, amelyről éppen szóltam. Március 20-án, tehát alakulődését megtartotta ez az szakbizottság és négy másik ülést is tartott májusban, júniusban, szeptemberben, és decemberre várjuk a következőt. Március és június között a szűkített bizottság gyakorlatilag intézményi kérdésekkel foglalkozott, a bizottság megalakulásával, összetételével, illetve az eljárási szabályzatának a megalkotásával. A vonatkozó rendelet érteltében a 25 tagállam résztvevői delegálnak ide tagot, és vannak megfigyelő tagok is. A megfigyelő státusz két nem kormányzati szervezetet foglal magába, a Business Europe az egyik, és az IPI a másik. Június 26-a óta a szükített bizottság gyakorlatilag érdemi kérdésekkel foglalkozik. Ezek közül is az első az, a szabadalom védelmének a tervezete volt, hiszen ez az az eljárás, amit a Szabadalomvédelmi Bíróság fog eljárásként végrehajtani. Sok-sok feladattal jár ez együtt. Nyilván összhangban a vonatkozó rendelettel. Az adminisztratív eljárás, az igazgatási eljárásokat is ide sorolom, a különböző tanúsítványok, aztán az adminisztratív szabályok a díjbeszedéssel és fizetéssel kapcsolatban, és a nyilvántartással kapcsolatban. A szűkített bizottság számos észrevételt kapott a tagállamok részéről és a fogyasztók részéről, akik szabadalmakat használnak, és a további üléseket is annak szenteljük, hogy a, te, a szabályok tervezetét áttekintsük és javítsuk. A második érdemi téma a pénzügyi és költségvetési kérdéseket vetette föl nyilván a szabadalom, szabadalmak védelmével. Októberben volt az első olyan ülésünk, amikor is a költségvetési és pénzügyi szabályokat, illetve kérdéseket átbeszéltük. Alapvetően a díjak kérdésében kell megegyezni, aztán az elosztási kulcs egy nagyon fontos aspektus a részvevő államok tekintetében, és az olyan költségvetési aspektusokat is, meg kell néznünk, amelyekkel a szabadalmi bíróságnak kell majd foglalkoznia. Aztán ne felejtsük el, ugye, hogy a hivatalos nyelveken lehet benyújtani a szabadalmi kérvényeket. A szűkített bizottságban az összes kérdésről volt már szó, különböző prezentációk hangzottak el, statisztikai tájékoztatást is kaptunk arról, hogy a szab szabadalmaknak a fenntartása, amivel jár, milyen díjakkal lehetne tagállami szinten manővereznünk. A második beszámolóban a pénzügyi tényezőket modellezték, amelyekre oda lehetne figye, amelyekre letehetnénk a voksunkat. Nyilván ez a modellezés a klasszikus európai szabadalma költsége és az egységes szabadalom költsége közötti különbségeket vette számba a szűkített bizottságban többen elmondták a véleményünket. Volt egy harmadik prezentáció is, eh, ami a kompenzációs sémát mutatta be. Ebben a szakaszban ez a bemutató nyilván sokféle lehetőséget mutatott fel a kompenzációk területében, például azt, hogy milyen nyelven nyújtsák ezt be, és hát nyilván ennek kihatása is lesz sok más területre, mert hogyha már például valaki megkapott egy szabadalmat, akkor és más is benyújt egy ilyen irányú kérelmet, akkor milyen kompenzációt kell majd fizetni. A pénzügyi és költségvetési aspektusokról 2014-re várható majd eredmény, ami pedig az időzítését illeti a menetrendjét a szűkített bizottságnak. Nyilván párhuzamosan kell dolgoznunk az előkészítő bizottsággal, amely az egységes szabadalmi csomaggal foglalkozik. Ez az előkészítő bizottság úgy tervezi, hogy az egységes szabadalmi bíróság elindítását 2015-re tervezi. Mindez azt jelent, hozza magunk magával, hogy a munkánkat nyilván be kell fejeznünk, mielőtt ez a bíróság megkezdené a munkáját. A szűkített bizottság júniusra, 2014 júniusára tervezi befejezni a saját feladatait. Végezetül hagyd mondjam el, hogy 2013 végére a szűkített bizottság minden intézményi aspektusával foglalkozott a bíróság összetételét, illetően életét, felállítását és majdani munkáját illetően. A szűkített bizottság ez időre végére ér a végrehajtási szabályoknak és az implementációs szabályoknak, és egy vitát is fog elindítani a pénzügyi és költségvetési kérdésekről. 2014 elejére a bizottság fenntartja majd a munkáját, folytatja az érdemi munkáját tartalmi kérdésekben, annak érdekében, hogy 2014 végére, júniusának végére ezt be tudja fejezni. Remélem, hogy átfogó képet kaptak, és köszönöm szépen hogy meghallgattak, és nagyon szívesen szolgálok további információval. Vielen herzlichen Dank für diese umfassende Information. Jetzt haben... Köszönöm szépen az első információkat. Harald Fröhlinger a következő, aki a szabadalmi hivatalnál dolgozik, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt szakbizottsági képviselők. Rövid leszek, azért, hogy nehogy átfedések mutatkozzanak a Szőkített Bizottság munkájával, ahogy a bizottság elnöke beszámolt arról. Az EU, EU jogszabályozása az egységes szabadalomjogról azt kéri a részes tagállamokról, hogy bizony az Európai Szabadalmi Hivatalra bízanak bizonyos adminisztratív feladatokat. Ez nem EU jogszabály, amely előírja ezt, hanem a tagállamokat arra kérik, illetve kötelezik arra, hogy az Európai Szabadalmi Hivatalnak ezeket átruházzák, és a szabadalmi hivatal azért teheti ezt meg, mert maga az egyezmény erről rendelkezik. E feladatok között van például a, az egységes szabadalmi védelmi csomag kéréseivel kapcsolatos befogadás, egyéb regisztrációs felvételi kérelmi beadványok befogadása, vagy ahogy már említette a Szűkített Bizottság elnöke, a fordítási költségek kompenzációs rendszere, illetve a, a díjak begyűjtése és meghatározása. Az Európai Szabadalmi Hivatal ezt a feladatot nem független módon végzi el, a jogszabály rendelkezik arról, hogy a tagállamoknak biztosítani kell, hogy a feladatok irányítása és felügyelete legyen az Európai Szabadalmi Hivatal feladata, mégpedig ezen belül a szűkített bizottságé. Ezen kívül a döntéseket, amelyeket a hivatal hoz, az egységes szabadalmi bíróságon megtámadhatók. Tehát ez a bíróság, általában a tagállamok polgári bírósága, amelyek magánfelek közti vitarendezéssel foglalkozik, a, az EPO, tehát az Európai Szabadalmi Bíróság ügyeit is illetve azok megtámadás, a határozat megtámadás, a hivatal határozataival kapcsolatos ügyeket is tárgyalhatja. Ki kell például építenünk egy új számítástechnikai rendszert, amely az egységes szabadalmi védelem kérelmeivel foglalkozik, illetve kezeli az új szabadalmi felvételeket. Ahogy az előbb hallottuk, mindent, tulajdonképpen mindennek már késznek kell lennie, mielőtt az egységes szabadalmi csomag hatályba lép, ez 2014. június 30-a. A technikai részleteket is meg kell határoznunk és rendezni kell, ami az Európai Szabadalmi Hivatal eljárásaira vonatkozik. Az EU jogszabály meghatározza ugyanis, melyek azok a kritériumok és eljárások, amelyek a, a illetve alapelvek, amelyekre az eljárásnak építelnie kell. De például, ha az egységes szabadalomvédelmi kéremet túl későn adták be, mondjuk az egy hónappal később, mint a határidő, akkor mi az eljárás? hogyha eljárási követelmények nem teljesültek, vagy a fordítás nem készült el időre, vagy hiányzik, akkor hogyan lehet ezeket korrigálni. Ezek azok a részletkérdések, tehát technikai részletkérdések, amelyeket még meg kell határozni, rendezni kell. Ez a, az olyan végrehajtott eszközök feladata lesz, amelyet az Európai Szabadalmi Hivatal számára biztosítunk. Jelenleg tárgyalás folyik ezekről a, a szűkített bizottságban, és konzultálunk a, a Business Europe-on belül a felhasználókkal, illetve a megfigyelőkkel. Hatékonynak, célszerűnek és nem, költsége, nem szabad költségesnek lennie az eljárásnak. Mindent megteszünk ennek érdekében. Az egységes szabadalom áráról már beszéltünk, a bizottság már jelezte. Mi például, mint Európai Szabadalmi Hivatal azt javasoltuk, hogy az administratív eljárás számára az egységes védelem kér, kérelmezésére ne legyen közigazgatási díj. Tehát ez ingyenes legyen a szabadalom tulajdonosa számára. Egyéb technikai részleteket pedig még, mint mondtam, rendezni kell, például a kompenzációs rendszerrel kapcsolatban is. A szűkített bizottság elnöke már említette, e, melyek a legégetőbb kérdések, de ezen kívül vannak mások is. Emlékszenek arra, hogy a kompenzációs rendszert a KKV-kra, állami kutatóintézményekre és egyéni feltalálókra kell szűkíteni. Kérdés azonban az, hogy legyen-e Tehát kell felkérni a szabadalom tulajdonosát, hogy egy bonyolult eljáráson belül keresztül bizonyítsa a tulajdonslását, vagy pedig elegendő egy nyilatkozat ami a KKV-k számára például EU szinten fontos és egyszerűbb lenne. Ezek tehát azok a kérdések, amelyeket még tisztázni kell, a tagállamok különböző opciókat mérlegelnek. Ha megengedik, néhány megjegyzést fűznék egy másik kérdéshez, de ez tulajdonképpen összefügg ezzel. Ez a GP fordítási program. A kiváló minőségű fordítás minden EU nyelvre alapvető eleme annak, hogy megfelelő kompromisszumra jussunk az alkalmazandó fordítási rendről. Akkor, amikor az Európai Szabadalmi Hivatalman külön erőfeszítéseket tettünk arra, hogy ki terjesszük a gépi fordítási programot, az azt jelenti, hogy angolból és angolra és, szín, és szinte minden EU nyelvre van már angolból programon, kivéve a három balti nyelvet és holvádra. De ezen nyelvek elindítása a közeljövőben várható. A gépi fordítás nem csak az egységes szabadalom szempontjából, végrehajtása szempontjából fontos, hanem a szabadalom információs politika és a szabadalmi minőségi politika miatt is. Ezért az EU nyelvek mellett nyelvpárokat fejlesztettünk kínai, japánra és koreai és orosz most van kidolgozás alatt. A gépi fordítás jelentősége óriási. Naponta mintegy tízezer kérelmet kapunk a weboldalon pontosan erre a gépi fordításra. Ez mindenki számára ingyenesen rendelkezésre áll, egy egér klikkel. Havonta például 40 ezer fordítási kérelem van németről angolra, több mint 15 ezer havonta franciából angolra, de több ezer angolról olaszra, vagy spanyolra, sőt még a bulgár és a román is amelyeket csak a közelmúltban indítottunk, több száz kérelem van már havonta. Tehát óriási érdeklődés van a gépi fordítás iránt, és bízunk abban, hogy a gépi fordítás minősége eléri azt a szintet, hogy néhány év múltán egyszerűen ki tudjuk majd iktatni minden olyan további fordítást, amelyet az átmeneti e, időszakban a szabadalom tulajdonosának, a szabadalmaztatónak, tehát még e, kötelessége, ez nyilvánvalóan a szabadalmaztatók, illetve kérelmezők számára jelentős költségmegtakarítást jelent majd. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm én is, Föninger asszony. Bajering úr a következő, aki az előkészítő szakbizottság elnöke. Köszönöm szépen. Emlékszem arra, hogy milyen fontos szerepet játszott ez a bizottság a szabadalmi csomag összeállításában, megalkotásában, és nagyon örülök annak, hogy egy év elteltével lehetőségünk van mérleget vonni, hogy hogy állunk. A előkészítő bizottság feladata, hogy a gyakorlati feladatokat előkészítse, ellássa. A bizottság első ülése március 26-án, és egy hónappal a megállapodás után ez már létrejött, ez jól mutatja, hogy mennyire fontosnak tartják a szereplők, a tagállamok a bíróság létrehozását. Először megválasztottuk a bizottságot, bizottság elnökét, alelnökért, a titkárságot, és kitűztük a céldátumot 2015 elejére, amikor a bíróságnak működnie kell. Eddig három ülést tartott az előkészítő bizottság, egy elő menetrendet készített, előválasztási eljárást indított a bíró kiválasztásához, nyilvános konzultációt indított az eljárási szabályzatról, megvitatta a költségek finanszírozását. A munkát öt alterületre osztottuk, mindegyiknek van egy koordinátora, amely tartja a kapcsolatot a tagállamokkal. A munka áttekintését megtaláljuk a bizottság menetrendjében. Ez a második ülésen volt erről szó, egyébként erről olvashatunk a bizottság honlapján www.unified patent court.org. A bizottság célja annak biztosítása, hogy 2015 elejétől működjön a bíróság. A bíróságnak tapasztalt bírókra lesz szüksége, megfelelő alkalmazottakra, mennyiségű alkalmazottakra, pénzügyi, jogi háttérre, megfelelő létesítményekre, infrastruktúrára, elektronikus ügykezelésre és ö, archiválási rendszerre. És a szabadalom tulajdonosoknak lehetőségük lesz előre ö, ö, regisztrálni, hogyha szeretnének kilépni a rendszerből. Nagyon a legsürgősebb a szabályzati eljárás elkészítése, ezen kívül foglalkozni kell még a az önkéntes bírósági eljárással, mediációval, a jogászok képzettségével kapcsolatos előírásokkal, a bírósági költségekkel, stb. Ami a fizetési, tehát a bérelszámolást és nyugdíjrendszert illeti, ezt ki lehet szervezni, az a döntés született. Az informatikai csoport feladata, hogy az elektronikus irattározási és ügykezelési rendszert létrehozza. Különféle lehetőségeket vizsgáltunk meg, és igyekszünk a költségeket minimalizálni, de fontosnak tartjuk a megfelelő testre szabását a rendszernek, és ezzel kapcsolatban idén fog döntést hozni a bizottság. Ami a, az infrastruktúrát illeti, a tagállamok vizsgálják, a lehetőséget, illetve a költségmegosztást, hogy a költségek melyik részét kell a bíróságnak viselnie, melyiket a tagállamoknak. Említettem korábban, hogy fontos, hogy megfelelő számú, megfelelően képzett bíró álljon rendelkezésre, ezért az emberi erőforrás és képzési csoport prioritásként határozta meg az első bírók kinevezésének előkészületei munkáit. Ezt a csoportot egy tanácsadó panel segíti a munkájában, amelyben aktív, tapasztalt és korábbi bírók vesznek részt, illetve jogászok, akiknek tapasztalatuk van a jogvitákban a jelöltek képzettségével szemben támasztott kötelezettségek terén is tanácsokat ad ez a tanácsadó testület. Előkiválasztási eljárást indított az előkészítő bizottság, jelölteket keresett, mind részmunkaidőben, mind teljes munkaidőben ennek célja, hogy megfelelő mennyiségű jelöltet találjanak, akik a képzésben részt tudnak majd venni. A képzés során valószínűleg szimulált tárgyalásokra is sor kerül majd, illetve gyakorlati tevékenység, gyakornoki tevékenységre szabadalmi joggal foglalkozó bíróságoknál valamint kurzust fognak tartani az, Európai, az és Szabadalmi Bíróságról szóló megállapodás és az eljárási szabályzat témakörében is. Mind technikailag, mind jogilag megfelelően képzett, illetve nyelvileg megfelelően képzett bírókra lesz szükség. minden tagállam, résztvevő tagállamban folyik a munka a megállapodás ratifikálása érdekében. Ausztriában augusztus 7-én megtörtént a ratifikálás. A különböző résztvevő tagállamok az eljárás különböző szakaszában tartanak a ratifikációt, illetően összegzésképpen elmondhatjuk, hogy még sok tennivaló van, ugyanakkor megalapíthatjuk, hogy az előkészítő bizottság munkája jó ütemben halad, és már az első eredményekről beszámolhatunk a bizottság munkájának jó a visszhangja, és az is örvendetes és biztató, hogy különböző tagállamokból származó szakértő kollégák dolgoznak ezen az európai projekten. Köszönöm a figyelmüket, és minden további kérdésre nagyon szívesen válaszolunk. Köszönjük szépen! Valóban nagyon nagy projektről van szó, és nagyon találóan írta le hogy mind mindenre kell figyelni annak során, hogy egy ilyet életre kívánnak hívni. Akkor a jogi kerettel foglalkozó munkacsoportra térünk át. Először Johannes Kárhert kérem föl, hogy tegye meg hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr. A jogi munkacsoport az egyes alcsoportjában gyakorlatilag az implementációs kérdésekkel foglalkozik. Egyrészt eljárási szabályzatokat hoz létre a bíróság szakbizottságai számára, aztán megnéz, hogy milyen struktúrákban működjenek ugye a különböző díjak, vannak mediációs lehetőségek, ezeket is szabályozni kell, és a központi feladatunk pedig ugye az, hogy a bíróságnak meglegyen az eljárási eljárás rendje, erről is lesz ma szó. Gyakorlatilag ez a, úgy néz ki, hogy van egy szakértői csoport, amely elénk tárt egy tervezetet. Ez alapján folytak a munkák, egészen júniustól kezdődő, júniusra bezárólag. Nagyon sok meghallgatást tartottunk, ahol különböző feleket hívtunk meg egyetemek, jogi, ügyvédi kamarákra gondolok, illetve szakmai szervezetekre. Innentől kezdve gyakorlatilag ezeket a véleményeket értékeljük egészen 2014 elejéig, és a munkacsoport innentől kezdve átveszi az irányítást az eljárási rendel foglalkozó alcsoportban, Nyilván itt lesz akkor újra egy szobeli meghallgatás, és 2014 nyarára lesz egy átdolgozott tervezetünk, amelyel utána tovább tudunk lépni a jóváhagyás irányába. Azt szeretném már most aláhúzni, hogy személyes véleményemet fogom elmondani, hiszen ugye a munkálatok még az előkészítő bizottságban nem kezdettek, kezdődtek meg, úgyhogy a munkacsoportnak a pozícionálása zajlik az egyes kérdésekben, úgyhogy ezt kérem, hogy így értelmezzék a hozzászólásomat, az expozémat. A bíróságra vonatkozó megállapodás 41-es cikke gyakorlatilag felhatalmazza az igazgatási bizottságot, hogy amikor eljárási szabályzatot, eljárásrendet hoz létre, fektet le, akkor ez összhangban álljon nyilván a megállapodással és az alap, alapszabályjal. Arra gondolok itt, hogy számos alapelvre kell odafigyelnünk, így például arra, hogy méltányos legyen az eljárás, nyilvános legyen, tájékoztatáshoz való jogra szeretném felhívni a figyelmet, aztán a meghallgatáshoz való jogat, illetve az, hogy bizonyítékokkal szolgáljon az érintett. Ami az illetékességet illeti, a brüsszeli egyes rendelet az, amit mindenképpen megemlítenék ebben a kontextusban, mert ez adja meg az illetékességet, És szólnék még itt a, az eljárásnak a struktúrájáról. Három szakaszra tagolódik, van egy írásbeli, van egy köztes és egy szóbeli része. Ilyenkor nagyon aktív szerepet is játszik nyilván majd a, a bíróság, amely bizonyítékak, bizonyítékakat is bekérhet. Ezeket is igazolni kell, sőt, biztosítókakat is letétbe helyezhet amelyel gyakorlatilag a 2004 48-as EK végrehajtási irányelvre támaszkodva kér. Amennyiben szabadalomsértési keresetet vagy semmiségi viszontkeresetet nyújtanak be, itt is kétféle alternatíva kínálkozik, ez egyébként jelenleg nagyon intenzív vitatágyát képzi, és a következő eredmény született. A felkért tanács saját hatáskörben mindkét keresetben is döntést hozhat, de hát ezeket gyakorlatilag csomagban kezelve, vagy továbbíthatja ezeket a központi tanácsnak, és akkor folytathatja a pert, vagy akár fel is függesztheti. A jogi eszközöknek egyébként nincsen halasztó hatája, de a bíróság ezt elrendelheti. Azt is elmondanám, hogy elsőfokú döntéseket lehet megtámadni, és a bíróság többi ítéletét csak a végső ítélettel együtt lehet megtámadni és ezzel ellen fellebbezni. Ezeket a rendelkezéseket kell figyelembe vennie az eljárási rendnek, és ehhez kell részleteket megfogalmazni. Azt gondolom, hogy ez a tervezet egy nagyon jó alapot teremt ahhoz, hogy hatékony és transzparens eljárást teremtsünk, amely átlátható időn belül végleges döntéshez vezet, és ezáltal jogbiztonságot teremt az érintettek számára. Az az előttünk lévő szöveg nagyon különböző európai joghagyományok elemeit mutatja fel, de egy jól sikerült szintézisre törekszünk, és akkor ennek eredménye lesz egy egységes eljárás. Nyilván sok tekintetben van még vita, de a a felhasználók ezt a javasolt eljárást üdvözlik, és hát legalábbis ezt tudom levonni a beérkezett véleményekből. Az említett tervezet részleteiben öt különböző eljárási szakaszt különböztet meg. Ennek első részében gyakorlatilag a három szakasznak a struktúráját vesszük górcső alá, itt a határidőkről van szó, aztán a jelentéstevőnek a feladata, az, hogy, a, hogy ez hogyan működik, milyen feladatai vannak, például interpretációs kérdések, aztán további bizonyítékok bekérése, a feleknek a felkészítése. Aztán utána már a szóbeli eljárás az a az elnök vezetésével történik, és nagyon sokszor a döntés szólhat úgy, hogy kártérítést kell fizetni, mert ezzel lehet nagyobb kárt elkerülni. Ami a bizonyítást illeti, a bíróság határozza meg a, a témát, amihez szolgáltatni kell a bizonyítékokat, aztán a tanúk által nyújtott bizonyítékokat is be lehet kérni adott esetben, és ezekre mind, mind a bíróság fog megbízást adni, akkor is, hogyha szakértőket kell bevonni. A következő szakaszban, és főleg azért, mert ugye az eljárás az mindig nagyobb időnyomás alatt dolgozik, azért úgy jár el, hogy a bíróság a felek érdekeit szem előtt tartva hozza meg a döntését. Ez egy nagyon fontos alapelv. Lehet kérni például biztosítékokat, arra az esetre, hogy később akár a végzést majd hatályon kívül helyezik, és amennyiben lehetőség van rá, akár a felperesnek a meghallgatása nélkül is dönthet a bíróság. Fellebbvitellel kapcsolatban az első fokhoz hasonló eljárásrend lesz az irányadó, de mivel az órára tekintek is kevés az idő, inkább befejezném azzal, hogy a az eljárás rend végén általános rendelkezések olvashatók, e-, eljárási elemeket vesznek sorba, például az, hogy hogyan kézbesítik a döntéseket, mik a képviseletnek a szabályai, mi történik akkor, hogyha egy eljárás hatály, felfüggesztenek, aztán a határidőkről rendelkezni kell, a végrehajtással kapcsolatos szabályok is itt vannak lefektetve, aztán a különböző végrehajtásra vonatkozó szabályok, a bírósági díjak és a perköltségre igénybe vehető segély, illetve támogatás. Ezt szeretem volna tekintésként bemutatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő professzor Winfried. Tillman, aki az eljárási bizottság elnöke. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt képviselők, az, hogy itt vagyunk, azt önöknek köszönhetjük, hiszen igen határozott ellenállásokkal megakadályozták azt, hogy egy olyan rendelet legyen, amelyben a mit der Verordnung hier entwickelt der nach meiner Meinung ein eh, Tilalom nélkül, és így tilalmi jog nélkül, és eh, jogalap nélkül megszülethessen. A kérdés tehát az Európai Bíróság is ugyanígy határozta meg a spanyol eh, két keresett alapján, amely most önök előtt az uniós szabadalmi jogról és a fordítási rendelettel kapcsolatban önök előtt is van. Úgy gondolom, hogy most tovább kell menni az egyszerűsített európai szabadalmi jog útján. A szerkesztői bizottság, amelynek tagja vagyok, már 15 eljárási rendverziót dolgozott ki, ebből látszik, hogy minden követ megmozgattunk, amit csak meg lehetett. Ennek ellenére nagy nyereség volt a meghallgatás, amely a közelmúltban volt. Persze néhány apróbb dolog felmerült még, de mégis úgy gondolom, hogy a meghallgatás nagyon fontos, sikeres volt, és a részt érintett felek, a résztvevők most először intenzív formában az eljárási rendről közösen kezdtek el gondolkozni, és megállapították, hogy az egész dolog sokkal kedvezőbb, mint ahogy először attól tartottak. Az előkészítés során igen gyakran és túlzottan megfogalmazott aggodalmak szinte eltűntek, elnémultak. Az érintettek most alapvetően arról beszéltek, hogy egy gyakorlatias eljárásrendi verziót dolgozzanak ki, amely kiegyenlített mind a a felperes, mind az alperes számára. 110 beadvány érkezett be, fel is írtam, remélem látható. Valóban látni 110 beadvány, és ebből 20 a, bocsánat, 10 az Egyesült Államokból, 20 vállal, a 20 vállalati beadvány volt, talán az eljárási rend kapcsán fel is merül, hogy az amerikaiak miért az európai szabadalmi jogba kívánnak bejelentkezni. Aztán 22 ágazati, illetve iparszövetség, elsősorban a számítástechnikai ágazatból, el, alapvetően angol száz hátterűek, 15 IP szövetség, tehát 30 cég, vagy tehát külön cég, magánszemély, Mm, jogászok, és akkor még hozzáírhattam volna, hogy egyetemek is voltak, és közintézmények. Összességében több mint 600 javaslatot terjesztettünk be. Én magam a ma reggelig mindegyiken végig mentem, végig olvastam és kidolgoztam a véleményt rá. Három témát szeretnék ezekből kiemelni. Az egyik a, a tilalmi um, elrendelés. Például a mobilokkal kapcsolatban, mobiltelefonokkal kapcsolatban nagy fenntartások vannak az Egyesült Államokban elsősorban. Hogyha helyesen számolunk, akkor a keresetek több mint 15%-a úgynevezett trollok miatt van, olyan vállalatok, akik igazából nincsenek a piacon, csak szabadalmakat nyújtanak be. Nos, ez a fejlemény az Egyesült Államokban a bírói tilalmi jog csökkenéséhez, ellenelésének csökkenéséhez vezetett. Erre lehetőség van az Egyesült Államokban, mert ott a tilalmi jog nem tilalmi igény alapján, vagy kereset alapján, hanem egy equity leave-nek nevezik, egy bírósági intézkedésre épül, amelyet a tisztességes eljárás alapján tudnak megadni. Ezek a vállalatok, a Google, a Samsung egymást egyre inkább korlátozzák, és a, a tilalmi jog korlátozását rendelik el a mégpedig olyan végső ítélet során, melynek egy olyan eljárás végén, ahol a bíróság nagyon alapos vizsgálatok alapján a piaci, részes, részes, a piaci részevők számára csak kárpotlást rendel el, nem pedig tilalmi jogot. A farmaiparban egészen más a helyzet. Itt tulajdonképpen kis generikus gyógyszerek gyártóiról is van szó, akik tulajdonképpen a garázsban a kis tablettácskáikat gyártják, és számokra is a tilalmi jog elrendelése nagy kárt jelentene. A, az a bírósági megállapodás, amely az eljárásrendre vonatkozik, valahol egy középutat kell, hogy megtaláljon amelyet elvén egyrészt az érvényesítési, a végrehajtási irányelven, a hármas cikkben adnak meg, amely az er, elrettentő, kiegyenlített és, és mértéktartó, illetve arányos intézkedésekről mesél. Nos, egy picit más Magyarország, eh, bocsánat, Európában a kiinduló pont, mint Amerikában. Itt alapvetően a bíróság előtt a polgári jogi eljárást kell elindítani, ez magában a megállapodásban is benne lehet. Nem kell, tehát can, can eh, és nem shall. Ez elsősorban az jogi biztonság miatt van így. Äh, die sehen ganz kurz zusammengefasst so aus. Äh, ha összefoglalva akarjuk megnézni, akkor tulajdonképpen három dologról beszélünk. Egyrészt a biztonság, másrészt a a, a, a gyorsított végrehajtás során a kártérítés, illetve a, a bíró felebbviteli bírósághoz való átvezetése, végül pedig a, a költségek, a perköltségek viselése. A második dolog, amiről beszélni szeretnék, az úgynevezett bifurcation, amely a semmiségi eljárás egy eh, specializációra vonatkozik, akkor, amikor a semmiségi eljárást maga a központi tanács rendeli el. Ez egy kedvenc témája a brit barátainknak, tulajdonképpen, mint hogyha egy vesztett csatából indulnánk, a bifurcation az benne van a megállapodásban is, a felebiteli bíróság részben vehet ebben részt. Konkrétan nagyon röviden elmondom, arról van szó, hogy a bifurcation esetében a kamarának a mérlegelési jogkörlét korlátozzák, másrészt pedig arról van szó, hogy a bifurcation esetében az eljárást van irányt adó eh, rendeletnél, illetve elrendelésnél lehetővé teszik a fellebezést, és a fellebezést a, a felleviteli tanács fogja a kezdetől fogva irányítani. A harmadik téma a híres opt-out, a három év, a hét év átmeneti időszak az, amit nem a bíróság, hanem a nemzeti bíróságok járnak el ilyen ügyekben. A, a gyáva nyuszik, ha mondhatom így, eddig mindig azt mondták, hogy egyszerűen optajtot fogunk érvényesíteni, és hogyha ezzel együtt jól működik, vagy működik a, a bíróságunk, akkor visszatérünk és belépünk a rendszerbe. Na, de hát ez nem ilyen egyszerű. Először is érvényesül az a felismerés, hogy nagyon jó az új bíróságban bízni, a megállapodás jogharmonizációt eredményez egyrészt, másrészt pedig a bírósági határozat minden államban végrehajtható. Tehát minden államban a 34-es cikk és 82-es cikk érdekében minden országban érvényesíthető. Ez már egyfajta kis egységszabadalom, szabadalom. Természetesen az igazi egységszabadalom szabadalom ennél messzebb megy. Mellesleg a vállalatok és tanácsadóik felismerték azt is, hogy az opt-out, opt-in, tehát a kilépés-belépés eh, csapdákat is tartalmaz, amiben belezuhanhatnak. Úgyhogy ezért a tanácsadónak nagyon alaposan végig kell gondolnia azt, hogy adott esetben ta ragaszkodik-e, vagy megfelelőnek tartja-e a kilépést, vagy az opt-outot, vagy sem. De minden egyes javaslatot meg kell vizsgálni, és az albizottság munkájára szeretnénk ebben támaszkodni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tilman professzor, mi is nagyon köszönjük. A következő előadó a Business Europe-tól, tehát az, e az érintettek képviselője, um, Thierry Szukur. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam a felszólalásra. Ahogy hallgattam Tilman professzor úrt, érthetjük, hogy mennyire nehéz az, ezt az ipart képviselni, hiszen minden érdekeltnek eltér a véleménye a tevékenység típusától és néha nemzetiségétől függően is megteszem, amit tőlem telik, de biztos vagyok benne, hogy különböző elvárások vannak. Hát nem tudom megígérni, hogy minden elvárásnak eleget fogunk tenni. A legutóbbi meghallgatás után történt egy fontos publikáció, egy gazdasági tanulmány publikációja szeptemberben, amelyet az Európai Szabadalmi Hivatal és az OHIM szervezett. Ez a publikáció egy fontos képet mutat számunkra. Eddig vagy hittünk, vagy nem hittünk az ügyben. Most már ö, adatokat látunk, ö, üzleti adatokat, ezt persze meg lehet kérdőjelezni, de mégiscsak egy adatot, alapot biztosít a vitához, és ö, támaszkodhatunk erre. Tehát a létrehozott munkahelyek számával kapcsolatban, exportadatokat kapcsolatban mindenfélét olvashatunk, gazdasági mutatót ebben a publikációban. Visszatértve a bíróság kérdésére és az egységes szabadalom, szabadalmi bíróságra. Ez egy nagyon fontos lépés Európa és az európai cégek számára, és egy olyan jövőt építünk, amely ugyanolyan biztonságot, védelmet ad számunkra, mint az amerikai, japán cégek számára a saját országuk de van egy nagy ha, hogy valóban hasznos lesz, hogy ki aratja le ennek a rendszernek a hasznát, hogyha a költség túl magas lesz. Ma az európai szabadalomból tudjuk, hogy a magas költségek miatt nem váltanak ki szabadalmakat nagyon súlyos következményekkel. Tehát valaki nem engedhette meg magának, hogy az x országban is kiváltsa a szabadalmat a költségek miatt, és természetesen ott élnek vissza ezzel. A költség tehát nagyon fontos az egységes szabadalom szempontjából. Itt arról a költségről van szó, amelyet a feltalálónak be kell fizetni a szabadalom kiváltásáért és megújításáért a résztvevő tagállamok számára iránymutatást ad az anyag, de általános iránymutatást. Három fő érdekeltje van ennek a játéknak, amelyet figyelembe kell venni az Európai Szabadalmi Hivatal, a tagállamok és a feltalálók. Nem világos azonban, hogy ezeket a különböző érdekeket hogyan tudjuk összehangolni, összeegyeztetni, ez nagyon nehéz. Az Európai Szabadalmi Hivatalban egyetértés van, hogy a költségeket kompenzálni kell, a náluk felmerülő adminisztrációs költségeket kompenzálni kell. A tagállamok arra számítanak, hogy bevételeik száma származnak az új rendszerből. És minél többet várnak el, annál kevésbé vonzó és hasznos lesz a feltalálók számára az új rendszer, illetve a versenyképesség számára, versenyképesség szempontjából. Kérdés, hogy a versenyképesség növelése érdekében akarjuk létrehozni ezt a rendszert, vagy pedig a nemzeti költségvetések bevételének a növelése céljából? Erre válaszolnunk kell. Nézzük meg most a bíróság kérdését a költségek megvizsgálása után. Hallottunk az opt ez nagyon ö, kényes téma. Az, hogy valaki bejelentkezik, vagy kijelentkezik, hát erre nincs könnyű válasz mindegyik költségekkel jár. Valakinek ezt meg kell fizetnie. Tehát a kérdés az, hogy mindenki vállalja-e a rendszer költségeit, vagy pedig akik nem vesznek részt benni, azok is megfizetik-e a költségeknek. A pénzügyi hatásokat természetesen minimalizálni szeretnénk. Visszatérve a projektre, amely rendkívül izgalmas, hiszen Európában olyan jogvita jogvita rendszert alakít ki, ahol egyetlen egy bíróság előtt lehet tárgyalni a szabadalmakkal kapcsolatos jogvitákat az Európai Unió területén. Hatalmas kihívás azonban, hogy az egyes tagállamokban rendelkezésre álló legjobb tapasztalatok és gyakorlatok felhasználása és erre fel kell készülni a szabadalmi, az egységes szabadalmi csomag teljes hatályba lépése előtt. Örömmel várjuk ennek a ö, rendszernek a beérését. Megfelelő konzultációk folynak láttuk, hogy rengeteg válasz érkezett a konzultáció során. Kérdés, hogy mekkora diszkrecionális jogot kapnak a bírók. Számos hozzászóló úgy ö, érzi, hogy túl nagy a bírók diszkrecionális ö, joga hatásköre. Világos ugyanakkor, hogy az egyes ipari szektorok igénye különböző, és az különböző nemzeti rendszerek jogi hagyománya és különböző megoldások felé mutat. Erről hallottunk a kolléga bemutatója során is. A, az előkészítő bizottság előtt álló munka szinte elrettentő. Félő, hogy nem látjuk meg az erdőt a fától a Párizsi ö, Egyezmény ö, és más ö, jogi szövegek is a segítségünkre vannak. Egy ilyen egységes bíróságnak a minősége a bírók minőségétől függ, és az, abból a premisszából indultunk ki a kezdetektől fogva, hogy tapasztalt bírók fognak itt dolgozni. A leges legfontosabb feladata, illetve feltétele a bíróság sikerének, hogy mennyire tud az európai gazdaság hasznára válni. Hadd vilá, fogalmazzak világosan. Semmi okunk arra, hogy egy kompetens és tapasztalt bírót kizárjunk bármelyik tagállamból, ugyanakkor rendkívül fontos, hogy nem megfelelő tapasztalattal és nem megfelelő kompetenciával rendelkező bíró viszont ne kaphasson kinevezést, ezért nagyon kérjük a tagállamokat, hogy ilyen bírókat nevezzenek, illetve nagyon fontos a képzés is, valamint a nyelvi képet képességek, hogy kiegyensúlyozott ítéletek születhessenek. Alapvetően azonban optimista vagyok. Sokszor beszéltünk arról, hogy ne felejtsük el azt, hogy mi történt a DPO-nál. 40 évvel ezelőtt nagyon idegesek voltunk, hogy német rendszer lesz, angol száz rendszer lesz. Ugyanakkor Ugyanaz történik majd az Egységes Szabadalmi Bíróságnál, mint ami a DPO-nál történt. A német bírók nem akarnak ugyanúgy dolgozni, mint Németországban, az Egyesült Királyságbeli bírók pedig nem akarnak ugyanúgy dolgozni, mint az Egyesült Királyságban, hanem egy új rendszert építenek, és meg is van a szabadságuk hozzá. Ez egy egyedi rendszer lesz. Úgyhogy optimista vagyok, és hiszek abban, hogy végül ez működni fog. Szeretnék önöke, szeretném önöket e- emlékeztetni Anatol Franz szavaira. Ahhoz, hogy elérjük a céljainkat, nem csak terveznünk kell, hanem álmodnunk is, és hinnünk. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Jogi szakbizottságként többször kaptunk már dicséretet a munkánkért, de ezt viszonozhatom, mert annak az előkészülete, amiről már politikai döntés született, szerintem nagyon jó úton halad, és én a magam részéről nagyon elégedett vagyok azzal, mindazzal, amit hallottunk itt ma. Persze azt azért el tudom képzelni, hogy itt a képviselők, a kollégák kérdeznének, úgyhogy megnyitnám a kérdések körét, ki kíván kérdezni, vagy bármilyen kommentárt hozzáfűzni. Senki, úgy tűnik a jelentéstevők, és mindenki boldog, elégedett, nagyszerű. Nincs kérdés. Okay, ja gut, es gibt politisch unterschiedliche Auffassungen zum Patent. Politikai nézetkülönbségek vannak a szabadalommal kapcsolatban, de ezt úgy mit fogjuk tudni megoldani. Nagyon szépen köszönjük, akkor lezárjuk. Látják, hogy megelégedésére szolgálta jó a szakbizottságnak az önök beszámolója. Amikor mindennel elkészültek, akkor megfelelő formában várjuk önöket vissza hogy majd a megvalósítás hogyan is zajlik. Ugye tudjuk, hogy most még az előkészületek tartanak, de még egyszer mondom, politikai szempontból nagyon elégedettek vagyunk mindazzal, amit elmondtak és amiről beszámoltak. Rövid szünetet tartunk, mert nem nyilvános üléssel folytatjuk. Komi asszonyt úgyis meg kell várnunk, úgyhogy 17 órakor folytatjuk, addig szünet.